a jelenlegi ülésedzőkönyvében ezeknek a címe szerepel. megkaptam az Európai Néppárt frakció részéről a következő jelölési javaslatokat. Bizottságokba és delegációkba jelölnek tagokat. A tagok listája megjelenik a mai jegyzőkönyvben, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig nincs észrevétel, akkor az ő jelölésüket elfogadottnak tekintjük. Most pedig rátérünk a napi rendünkre.